apologies for this delay. Elnézést, kedves kollégák, hogy egy kicsit késtünk. Lehet, hogy kezdjük a szocialisták nélkül, de úgy látom, hogy a szocialisták éppen érkeznek, szivárognak. Úgyhogy várunk még egy percet, hogy azért teljes létszámban itt legyünk. Okay, I think we've waited long enough. Uh, I think we need to get the meeting... Kedves kollégák, mindenképpen el kell kezdenünk az ülést. Ezért vagyok itt, eh, Ezért vagyok eh, én az elnökje, elnöke eh, ennek a szakbizottságnak, mert legrégebb óta dolgozom itt, és nem azért, mert én vagyok a korelnök. Nagyon rövid kis feladatom van, csak meg kell választanunk az elnökség tagjait, vagyis az elnököt, az alelnököket, e, és ez a 191-es szabálynak felel meg a házszabályban. Kérdezem, hogy jelölnek-e valakit elnöknek? Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Wolf Klintz kollégánkat szeretném jelölni elnöknek. Wolf Klinzt jelölték. Kérdezem, hogy jelöl nekem mást is elnöknek. Nem, nem jelölnek senki mást. Klinz urat kérdezem, mondja az elnök, hogy egyet érte ezzel, elfogadja a jelölést. Igen, elfogadja, rendben, akkor kérem, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Klinz urat. I was about to say I would simply like you to declare him elected. Csak azt akartam mondani, hogy közfelkiáltással választjuk meg, de már mindenki megválasztotta őt előttem, úgyhogy kérem jöjjön, foglalja el az elnöki széket. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren! Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim, most rátérünk a négy alelnök megválasztására. Először is azt kérdezném, a Ponsignore kollégát kérdezem a néppártól, hogy az ő frakciójából kit javasol a elnöknek. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm eh, Ivánová képviselőt javasolja a alelnöknek. Apparently the, uh, it didn't work. Are you ready to... Kérdezem, hogy eh, elfogadja a jelölést. Kérdezem, hogy van-e más jelölt első alelnöknek. Kérdezem, hogy a vagyonnyilatkozatát leadta-e? Igen, leadta. Rendben. Akkor azt javaslom, hogy Ivanova asszonyt közfelkiáltásra válaszuk meg első alelnöknek. So, congratulations. Gratulálunk Ivanova asszonynak. Ön az első alelnök. Kérem, foglaljon helyet mellettem. we come now to... Most következik a második alelnök jelölése és megvá- megválasztása. Stephen Hughes kérdezem, ön jelöl valakit a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Lisa Jakinszori kollégánkat szeretném javasolni. Hol van kollégánk? Itt van, itt van. Itt van kedves kolléganőnk, képviselőasszony. Kérdezem önt, hogy elfogadja-e a jelölést? Igen, és a vagyonnyilatkozatát leadta-e? Igen, igen, kiváló. <laughs> is there any, is there any other candidate? Van-e más jelölt második alelnöknek? Úgy látom, hogy nincs, akkor kérem válasszuk meg közfelkiáltással kolléganőnket. So, congratulations. Gratulálunk, ön a második alelnök asszony. Remélem, hogy munkánk során meg fogom tanulni a nevét is, és rendesen ki fogom tudni ejteni. Következik a harmadik alelnök megválasztása. Sven Kigol a zöldek részéről fogja javasolni ezt a személyt. Pascal Kamfan kollégánkat szeretném javasolni, aki bizonyára hozzájárulna a bizottság sikeréhez. Kamfan úr, kérdezem önt, hogy elfogadja a jelölést? Igen. És benyújtotta-e a vagyonnyilatkozatát? Így van, akkor minden rendben. Kérdezem, hogy van-e más jelölt harmadik alelnöknek? Úgy látom, hogy nincs. Akkor kérem, hogy válasszuk meg kollégánkat közfelkiáltással, és foglaljon helyet itt mellettem. Pascal Canfan tehát a harmadik alelnökünk, és a negyedik alelnök megválasztására kerül sor. Tessék, kérem kollégánkat, hogy jelöljön a, jelölje a negyedik alelnököt. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a tömegválasztott alelnökökhöz, és Mikkel Portást javaslom. Ő, aki mell- ön, ön mellettül. De hát akkor megkérdezem, hogy elfogadja-e ezt a jelölést. Igen. Van-e más jelölt? Gondolom, hogy ön is benyújtotta a vagyonnyilatkozatát, úgyhogy kérem, hogy közfelkiáltással válasszuk meg a negyedik alelnököt. So, you know, this is, this is a... Jó, hát akkor ez egy formális ülés, és ezzel próbáltuk meg tehát hát az elnökséget összeállítani. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy elfogadtak alelnöknek, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a négy alelnök segítségével, a koordinátorok, az árnyék jelentéstevők segítségével és jelentéstevők segítségével sikerre visszük a szakbizottság munkáját. Először is hadd mondjam el azt, hogy az első koordinátori ülésre Strasbourgban hétfőn kerül sor, fél hattól fél hétig. Úgyhogy arra kérek minden frakciót, hogy tényleg jelöljenek ki időben koordinátorokat, hogy erre az első ülésre sort, kerül, sort keríthessünk és ezen az ülésen beszélünk majd a munkatervünkről és az elkövetkezendő lépésekről. A szakbizottság első teljes ülése november 4-én lesz. 10-től 12.30-ig. Ennyit a mai napra. Arra kértek, hogy még jelentsek be valamit, mégpedig azt, hogy ma lesz egy ekon koordinátori ülés Charlie McCreevy biztos úr részt vesz ezen, 11 órakor kezdődik az ASP, ASP harmadik emelet 3E2-es termében. Hogyha valaki szeretne részt venni ezen, a koordinátori ülésen McCreevy biztos úr részvételével, azt kérem, hogy fáradjon át ebbe a terembe. Köszönöm. Sorry. Sorry. I, I have, I've just been... Elnézést, azt tájékoz, arról tájékoztatok, hogy Robert Goebbels szeretne hozzászólni, és természetesen megadom neki a szót. Monsieur le Président, permettez-moi... Igen, elnök úr, először is engedje meg, hogy eh, gratuláljak eh, önnek is, és az alelnököknek is. De a napi rendünkön van még egy ötös pont, ami az egyebek, any other business, és szerintem azért mégiscsak kellene néhány percet szánni ezen az első szakbizottsági ülésen, hogy egy kicsit elgondolkodjunk a munkatervről. Ebben a házban kitűnő adminisztráció működik, ami mindig mindent előre elkészít, és ez az adminisztráció már mindenféle papírokat készített, és ki is osztották, és itt már szerepel az elnök, még mielőtt megválasztottuk volna, ez nagyon jó, csak gratulálni tudok hozzá, de már van egy munkaterv is, az elkövetkezendő hónapokra természetesen azt megjelölték, hogy ez egy indikatív, tehát egy, csak egy tervezet, aminek az a célja, hogy a koordinátorok munkáját megkönnyítse. Én ezt hajlandó is vagyok elhinni, és remélem, hogy már nincs egy adminisztrátor, amelyik már írja is a záró jelentését a szakbizottságunknak, a rendkívüli bizottságunknak. Tehát ezzel kapcsolatban én szeretném hangsúlyozni frakcióm nevében, hogy rendkívül fontos, hogy ezen méreható el tudjunk gondolkodni, hogy milyen munkát kívánunk végezni ebben a rendkívüli bizottságban. Tíz év tapasztalatán mögöttem a parlamentben, annak a négy szakbizottság, speciális szak, rendkívüli bizottságnak voltam a tagja, sőt egy nevetnek elnöke is, és nagyon jól tudom, hogy hogy működik ez a ház. És a legnagyobb veszély, ami ránk leselkedik, az az, hogy kitűnő jelentést készítünk, ami aztán azonnal egyből a szemétkosárban köt ki. Tehát a szociális pénzügyi kérdésekben már több tucat anyag van, tehát hogyha itt megfelelően akarunk dolgozni, akkor a megfelelő következtetéseket kell levonnunk, amit hasznosíthatunk a törvényhozói munkában. A parlament egy törvényhozó testület, és ez adja meg az erőnket. Ezért javaslom személy szerint, hogy gondolkodjunk el legalább egyszer azon, hogy egy más szerv, módon szervezzük meg a munkánkat. Természetesen lesz egy nagyon jó jelentéstevőnk, lesznek más kollégák, akik kitűnő, valószínűleg ugyancsak kitűnő hozzáértő javaslatokat fognak tenni. De hogyha azt akarjuk, hogy valóban a javaslatunk ezen a házon kívül is meghallgatásra kerüljön, akkor szerintem néhány neves egyetemet is be kellene vonni a munkánkba. Emlékeztetni szeretnék azokat, akik érdeklődnek, érdeklődnek el kérdések iránt. Az amerikai kongresszus mindegy tíz évvel ezelőtt ugyancsak létrehozott egy rendkívüliző bizottságot a szenátus és a képviselőház a House of Representatives között. És eh, nagyon neves tudósokat is bevontak a munkába, és ebből ke eh, született meg a Die Melzer jelentés ennek olyan visszhangja volt világszinten, és az összes nemzetközi pénzintézet is kénytelen volt foglalkozni a Melceni jelentéssel, éppen azért, mert nem egy olyan anyagot készítettek, amit kizárólag politikusok készítettek. Én politikus vagyok, úgyhogy nem vetem meg a politikusokat, de tudom, hogy a mi javaslatainknak esetleg az lesz a sorsa, hogy adakta teszik, hogyha nem csiszolgatjuk el egy kicsit a munkánkat. Nem vállalok erre most azonnali választ, de úgy gondolom, hogy ezt az irodával és a koordinával meg kellene vitatni, és a bizottságunkhoz két-három egyetemet, neves egyetemet is be kellene kapcsolni, akik a munkálatainkat tudnák segíteni. Köszönöm szépen, Göbels úr, a hogy ezt elmondta és megosztotta velünk, biztosítatom arról, hogy valóban szeretnénk azon fázokat bevonjuk a munkánkba, akik segíthetnek majd abban, hogy eredményes legyen a munkánk, méghozzá olyan eredményt érjünk el, amelyet el is ismer. Nem arról van szó, hogy egy olyan jelentést állítsunk össze, ami aztán majd a fiókok mélyén eltűnik, és semmiféle hatása nem lesz. Ez a különleges rendkívüli szakbizottság éppen azért került rendkívül bizottságként felállítása, mert az állandó szakbizottság, akár az ECON, vagy a, a foglalkoztatási és a többi szakbizottság kereteit egész egyszerűen túlfeszíti, túlmegy az állandó szakbizottságok illetékessége körén, ezért került ez felállításra. És egyetértek önnel, a, valóban a legjobbaknak kell a, kihasználni az eszét, hogy így mondjam, és együtt kell megoldást találnunk a megvizsgálandó kérdésekre, ami eddig papírra került, ez egy első vázlat, ez egy első indikatív program, pontosan a koordinátorokkal folytatott vitát, illetve a jelentéstevőkkel folytatandó viták során majd még elmélyítjük, kibővítjük. Úgy látom, hogy van további hozzászólás. Borgosz úr, Borgézi úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a kolléga úr, Göbez úr hozzászólásait nagyon is komolyan veszem, és szeretném az elnökség tagját is arra figyelmeztetni, hogy szükség van arra, és ugyanakkor esély is van arra, hogy valódi akadémikusokat, nagyszerű szakembereket vonjunk be a munkába. Szóval belegondolunk, nagyon kevés ilyen akadémikus vett részt ebben a munkában. Köszönöm szépen, Bonsignore úr! Köszönöm szépen, elnök úr! én is nagyon komolyan veszem a luxemburgi kolléga szavait. Amire szükségünk van, az valóban a külső szakértők hozzájárulása, ugye a ház hivatalnokai, a kedves kollégák is mind nagyon sokat tudnak erről a témáról, de ez mégiscsak egy különlegesen nehéz, súlyos válságról van szó. És éppen ezért azt gondolom, hogy a házon belül rendelkezés álló erőforrásokkal ez nem megoldható. Itt pénzügyi, gazdasági és foglalkoztatási válságról van szó, és hogyha ezt a munkát el akarjuk végezni, akkor tudatában kell lennünk annak is, hogy az egész világ figyel bennünket. És én amiatt aggódom, hogy, hogy ebben az időben, ez alatt az idő alatt nagyon soka, sok mindent majd a szőnyeg alá fognak söpörni, fennáll ennek a veszélye. Föl kell újra emelni ezt a szőnyeget, és meg kell néznünk, hogy mi került a szőnyeg alá, hogy most már valóban ö, tiszta indulhassunk, és minden támogatást, minden honnan érkező segítséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő munkamódszerrel tudjunk dolgozni. Köszönöm szépen, Baszinyra úr, most pedig Oli Schmidt a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem érheti meglepetésként, hogy az áldá liberális csoport ö, is támogatja ön teljes szívvel minden lépését, majdnem minden lépését támogatja az álde frakció. A Göbels kolléga, nagyon kedves barát, de nem kellene túloznunk, Robert. Na, elég sok munkát végeztünk már el együtt, méghozzá jó eredménye de nagyon sok jelentés úgy, úgy tűnt, ugye azt mondta, hogy a szemetes kosárba került. Én ezzel nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy az Elkonszak bizottságban nagyon is kiváló munkát végeztünk. Nagyon sok nehéz törvényalkodási problémával foglalkoztunk, és jó munkát végeztünk. Ezek szerint csak a fordítás nem stimmelt, és nem ezt mondta Robert de én azt javasolnám, hogy várjunk hétfőig a, azzal, hogy részletesen megvitassuk, hogy a következő hónapokban, a következő évben milyen munkát és szeretnénk pontosan végezni. Köszönöm sző. Uruszpon asszonyé a szó. Uszkok asszony. A saját nyelvemen kívánok hozzászólni, és méghozzá svédül. Először is szeretnék gratulálni, tisztelt elnök úr, önnek és az alelnököknek a mandátumukhoz. Úgy gondolom, én is pontosan, ahogy elnökünk az ülés elején mondta, nagyon nagy reményeket fűzünk ehhez a speciális bizottsághoz. Gyorsan kell dolgoznunk, minőségi munkát kell végeznünk, a javaslatainknak is minőségieknek kell lenniük. Ezért vagyunk és épp pontosan az, hogy az állandó bizottságok, amelyek már eddig is működtek a parlamentben, ö, ö, saját maguk is végezzék a munkájukat. A mi mandátumunk másról szól. Tehát mi vagyunk bizonyos értelemben az összekötők a különböző kérdések, pénzügyi, gazdasági kérdések között, foglalkoztatási válság, a termelési módszerek is válságot élnek meg. Olyan társadalomban élünk, ahol nincs igazán tartós kilátás hosszú távon. Nem lehet egyszerűen csak a pénzügyekről beszélni, beszélni kell a foglalkoztatásról, szociális kérdésekről. Mindez összefügg, és ez függ, összefügg egy fenntartható társadalomképpel is. Tehát ilyen szempontból kell megvizsgálni a programunkat nem szabad, hogy egyszerűen csak egy, egy további kinövés legyünk a gazdasági szakbizottságon. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy már mint hogyha vita, vita kezdődne az első vita a szakbizottságban, én úgy látom a hozzászólásokból, hogy a munkánkat, munkánkat nagy érdeklődés kíséri. Ennek nagyon örülök. És önök is biztosak lehetnek abban, hogy lesznek lehetőségek arra, hogy az elgondolásukat, elgondolásaikat felvessék. Ma azonban arra kérem, hogy röviden szóljanak hozzá, egy percben, másfél percben, mert nincs már időnk. Még több, még elég sokan jelentkeztek. Sven Gigold, Pervans Berez, Pascal Confin, Portász kollégánk, Kanál, Vicky Foot és Páska kollega. És Thomas Mann is természetesen ezzel a hozzászólók listáját lezárnám. Mert különben nagyon kifutunk az időből. Also der nächste Kandidat war Sven Giegold. Uh, just very briefly. Uh, nagyon röviden, elnök úr. Azt hiszem, hogy luxemburgi kollégánk nagyon konstruktív javaslatot tett. Ő azt mondta, hogy közös érdekünk kell, hogy legyen ennek a szakbizottságnak a láthatóságát növelni. Azt gondolom, hogy biztos segítségünkre lenne, hogyha kulcsfontosságú, vagy nagyon jelentős szakértők segítenék a munkánkat a gazdasági kérdésekben és a pénzügyi kérdésekben. Úgy látom, hogy ez mindenképpen ennek a szakbizottságnak a, szakbizottságnak a jelentőségét növelni. Támogatom ezt a javaslatot. Pervans Perez. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok a megválasztásához, és nagyon nagy öröm lesz együtt dolgozni vele elnöki posztján. Eh, ahogy ön is mondta, lesz alkalmunk a véleménycserére az előkészítő munkálatok keretében, amit eh, az adminisztráció dolgozott ki, és ez november 4-én lesz az első igazi véleménycserénk. Szerintem ott eh, mutatkozik majd meg a dinamikája annak a mandátumnak, amit kaptunk, és én nagyon örülök, hogy erre sor kerül még mielőtt a munka dandárját végeznénk el. Én is szeretnék azonban már most mondani egy dolgot, hogy ne felejtjük el azt a javaslatot, hogy egy állandó tudományos bizottságot kellene kialakítanunk. Ahelyett, hogy csinálnánk rendszeresen különböző tenderkírásokat ilyen-olyan munkáknak az elvégzésre, jobb lenne, hogyha tudósokat, szakembereket vonnánk be, majd meg kell beszélni, hogy milyen formában, de akik rendszeresen velünk együtt dolgoznának, az elemzéseinket segítenék kialakítani, és így lenne egy külső hozzájárulás a munkánkhoz. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit más megközelítés, mint amit hagyományosan alkalmaztunk a jogalkotó állandó bizottságokban. Tehát mi egy rendkívüli, egy speciális bizottság vagyunk, ezek a jelentések az bizottságnak az egész élet folyamán végigmennek, tehát akkor lenne egy ilyen szakértői tudós bizottság, amely fogná a kezünket és segítene a munkánkban és átlátható módon mindenki a szabályoknak megfelelően tudna beleszólni a munkába. Szerintem ez nagyon fontos és hasznos lenne. Köszönöm szépen, Pervans, mint nagyon gyakran nagyon hasznos javaslatokat teszel, most is ezt tetted. Én úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni majd egyezni abban, amit az imént mondtál, illetve amit Robert is elmondott, és megpróbálunk együtt dolgozni. És szerintem Ole Schmidt nem jól értette azt a javaslatot, ami eredetileg elhangzott. Két rövid észrevételt szeretnék tenni. Az, hogy a munka kezd kialakulni, az nagyon jól mutatja, hogy különböző területek vannak, makroökonomia, pénzügyek és szociális terület. Ez szokott a hagyományos megosztás lenni. Én is támogatom az előttem szólókat, hogy ebben a rendkívüli bizottságban éppen ennek ellentétét kellene alkalmaznunk. Tehát, hogyha egy első panelt létrehozunk a pénzügyi válsággal kapcsolatban, akkor nem szabad, hogy mindenki, akit meghallgatunk, az mind pénzügyes legyen, különböző jegybankok, központi bankok és egyebek, hanem a szociológusokat is meg kellene hallgatni, vagy makro közgazdászokat meghallgatni a pénzügyekről, vagy a környezetvédők is az egyenlőtlenségekről. Tehát ez az, ami változtatna azon a munkán, mint amit a hagyományos bizottságok végeznek. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a javaslat ami az előzetes munka dokumentumban szerepel, azt a célt követi, hogy lényeg az, lényege az, hogy ugyanarról az alapról induljunk. Ugyanaz legyen a kiinduló pont, aztán utána már lehet ezen változtatni természetesen. Éppen azért hozták létre ezt a szakbizottságot, ezt az ideiglenes szakbizottságot, mert túl szeretnénk mutatni az eredeti pénzügyi implikációkon, tehát éppen, hogy szélesebb körülvé szeretnénk tenni a munkánkat. Ma mindezt csak tudomásul tudjuk venni, ezeket a javaslatokat, amelyek elhangzanak. A következő hozzászóló Portász kollega, tessék. Eh, Gyorsan szeretnék röviden hozzászólni, elnök úr. Amit a javaslat, az a javaslat, amelyet a szocialisták benyújtottak, ezt mindenképpen végig kell gondolni, érdemes végig gondolásra, meglátjuk, hogy mi lesz aztán ebből. Ezzel egy időben azt gondolom, hogy a konfán javaslat olyan munkamódszereket határoz meg, amelyek a különböző szakértői tudást, ismereteket felhasználják. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Nagyon fontosnak tartom a meghallgatásokat. És a lehető legnagyobb pluralizmust kell biztosítani, az állásfoglalások, a vélemények pluralizmusát, mindegyiket be kell mutatni mert hogyha nem sikerül megfelelően diagnosztizálni a helyzetet, akkor nem is fogjuk tudni kezelni. A második dolog, amit szeretnék említeni, az egy olyan dolog, amelyen talán ön gondolkodhatna, elnök úr. A mi feladatunk tulajdonképpen az, hogy középtávú, strukturális megoldásokat keressünk, de ezzel egy időben ugye itt van az Ekonszak Bizottság is, amely a pénzügyi tervet, a gazdaság élénkítési tervet vizsgálja meg, amely megint csak jövőbeni struktúrákat dolgoz ki. És ezeket ki kellene egyenlíteni hosszú tá- rövid és középtávon mindenképpen. Köszönöm szépen, elnök. Kedves kollégák, most tájékoztattak, hogy a tolmácsok sajnos nem tudják folytatni a tolmácsolást, úgyhogy angolul kell folytatnunk. Kérem, hogy az angol nyelvet használják. I should, I should have no problem with this, this request. <laughs> um,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 Okay.